Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kezdjük el a délutáni ülésünket a digitális agendával kapcsolatos keddi ülésünkhöz kapcsolódik lényegében ez, ez egy nagyon komoly meghallgatás volt. az egy itrés meghallgatás volt. Akkor kezdtük kedden, most pedig a heti ülés sorozat utolsó eleménél tartunk. De lehet, hogy a mai témánk még érdekesebb, érdekesebb lesz interoperabilitási megoldások az európai közigazgatásban, vállalkozásoknál és polgárok esetében. Szeretném vendégeinket üdvözölni, megköszönöm önöknek az ITRE szakbizottság nevében, hogy elfogadták meghívásunkat. Tanácsra van szükségünk a szakértőktől. Közöttünk is vannak szakértők, és a digitális agendáért részben mi is felelősek voltunk tagállamainkban, tehát volt, aki illetékese volt ezeknek a témáknak. Az INKO és a LIBE szakbizottságok is egyébként illetékesei ennek a témának, ennek a meghallgatásnak is, és őket is meghívtuk ide, ennek a két szakbizottságnak a tagjait is a mai meghallgatásra, talán meg is jelennek majd. Az IMKO és a LIBE jelentéstevő, emlékeltéstevőit, illetve előadóit is meghívtuk. Az imkós előadó lesz itt közülük. Másfél órát szántunk erre a meghallgatásra, tehát elvileg fél ötig tart. Így az elején arra kérem az ITRÉS jelentéstevőt, hogy tartsa meg a bemutatót, e- a bevezetőt, az felvezető előadását. Utána az IMCO előadója következik, aztán az Európai Bizottság következik, és utána következnek az eset tanulmányok, az első Portugáliáról szól, a második pedig Lengyelországról. Ez lenne tehát a sorrend. Jelentéstevőnk Carlos Zorinho úr. Még egyszer felolvasom a meghallgatás címét interoperabilitási megoldások az európai közigazgatás a vállalatok és a polgárok számára. Gyakorlatilag a közféra modernizációjáról van tehát szó. Parancsoljon Zorinyó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy sor kerül erre a mai nyilvános meghallgatásra. A téma rendkívül aktuális, aktuális és nagyon fontos. Így aztán úgy vélem, hogy rendkívül fontos a mai meghallgatás is. Ez mecserére kerül sor, ezért most a bevezetőben nem szeretném felvázolni a jelentésemet, hanem olyan dolgokról szeretnék beszélni, amelyek úgy gondolom, hogy fontosak egy ilyen nyilvános meghallgatás elején. A digitális agenda az egyik kulcs témánk. Az energetikai átállással ez az egyik reménységünk arra, hogy Európának legyen esélye a versenyképességre, a vezető szerepre, a munkahelyek teremtésére. Prioritás számomra az, hogy be tudjunk ruházni a digitális agendába, mindezt a rugalmasságon, illetve az elérhető alapokon keresztül. A közigazgatási rendszerek interoperabilitása egyik fontos oszlopa a digitális agendának, Olyan ez, mint egy ház alapja. Hogyha nincsen megfelelő alapja egy háznak, nincsen megalapozva egy ház, akkor bármilyen jól is építettük meg a ház többi részét, az első viharnál összedől. Erre van itt is szükség. Jól meg kell alapoznunk a digitális agendát. Két dolgot szeretnénk elérni ezen programon keresztül. Egyrészt a múltbeli fellépésekhez képest kell folytonosságot biztosítani, ugye az ISA egyel kezdtük el annak idején a munkát, másrészt pedig tartani kell, tudni kell tartani a lépést a változó technológiákkal. Az ISA 1-es program alapvetően technikai, szakmai jellegű volt, hiszen szakmainak véltük a digitális agendát is, most viszont politikai kérdésről van szó, ezért politikai dimenziót is adnunk kell a digitális agendának. Egész röviden javaslataimra térnék ki. Üdvözlöm az jelentéstevőket, akik nagyon sokat segítettek idáig, üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőit is, illetve a vendégeinket. Nem olyan javaslatokat levasatokról fogok beszélni, amivel szeretnék kijelölni a határokat. Arról van inkább szó, hogy a politikai dimenziót kéne megerősíteni, ebben relik a mi erőnk, ebben vagyunk talán egy kicsit különlegesek a digitális agendában. Fontosnak tartom, hogy le tudjuk vonni a tanulságot a múltbeli fellépésükből, a múltbeli eredményekről, de úgy vélem, hogy a civil társadalmat és a társadalmat általánosságban jobban kell tudni tájékoztatni, és lehetővé kell tennünk, tennünk számukra, hogy jobban tudjanak részesülni a program előnyeiből. Jelenleg az a címe ennek a programnak, hogy interoperabilitási megoldások az európai közigazgatás, a vállalatok és a polgárok számára, ezt közérthetővé kell tenni, fontosnak tartom, hogy a bürokratikus akadályokat csökkentsük, és az összes lehetséges partneri kapcsolatot meg kell erősíteni, illetve az igazgatás kérdésén is meg kell tudni, és el kell tudni érni eredményeket. Azt hiszem, hogy itt még nem érett meg teljesen a vita, saját szematikai területe van ennek a témának, a, a, az igazgatásnak, az Európai Bizottság körül alakult ez ki, de úgy gondolom, hogy sokkal inkluzívebben kell erről beszélnünk. Elképzelhető, hogy a, az EU az EU közigazgatásában használt alkalmazások egy része a bizottságból fejlődik ki, viszont más alkalmazásoknak kívülről kéne kifejlődnie. Több millió eurót áldozunk hasonló célokra, jó lenne, hogyha ezeket az eurókat megfelelően tudnánk hasznosítani. Már most így Előzetesen is megköszönöm az előadóknak, hogy eljöttek ide. Lesz egy portugál esettanulmány. Jelenleg az online termékek esetében, vagy a hasonló online termékek esetében Portugália élen jár, és hogyha valakinek, valakinek ezen a területen kiemelkedő ki, ö, teljesítménye van, az Pedrosz asszony, köszönöm, hogy ide Jakonszári asszony következik, mondja az elnök, az IMKO képviseletében. Üdvözöljük itt a szakbizottság ülésünkön. Kön. Most pedig megkérdezem az ön véleményét. Köszönöm szépen. Amikor... Hát vegyék fel a fejhallgatókat, mert finnül fogok beszélni. Örültem, amikor a Spiegelben cikket olvastam a szakszervezeti szövetségről. Azt írta a cikk, hogy az idei év a digitalizáció jó jegyében zajlik. Tehát fontos, hogy a megbeszéléseknek tényleg új lendületet adjunk, mert eddig ez technológiai, pénzügyi jellegű volt ez a vita. Sőt, matematikai természetű. A digitalizáció azonban ennél sokkal több, ez egy forradalom. És mint ilyet kell kezelnünk, amelynek kulturális hatása van átitatja mindennapi életünket. Fontos, hogy az Európai Parlament is ilyen szempontból is megközelítse a kérdést. A jogalkotási időszak elején az IMCO bizottság új mandátumot kapott ilyen értelemben, Ö, tehát többeket érint most már ez a téma a fogyasztóvédelmet és a polgárok védelmét többek között. A digitalizáció kapcsán ez egy nagyon fontos szempont, mert az esélyeket csak akkor tudjuk jól kihasználni, hogyha a veszélyekre is felkészülünk. Sajnos az eddigi eljárások nehézkesek, lassúak voltak, kompetenciákat tisztázni kellett itt házon belül az IMKO és ITRE között is, de most már végre annyit tudunk, hogy csak az év végéig van finanszírozás, de ezeket a problémákat most már megoldottuk, és gondolkodhatunk most a jövőn. A demokratikus döntéshozásban a parlamentet is nyilván meg kell jeleníteni, később a tanácsot, aztán majd ismét a parlamentet is közösen a tanácssal. Tehát a bizottsági anyagot most nem kell felszínesen, gyorsan ö, letudni, hanem érdemben tárgyalhatunk róla, ez jó. A bizottság egyébként felajánlotta az együttműködést és én, mint az Imkónak az előadója, vagy megbízottja, elsősorban a fogyasztókra és más ö, csoportokra gyakorolt hatásával foglalkozom a digitalizációnak. És reményeim szerint a polgárok által legfontosabb témákat fogom felvetni, illetve talán meg is válaszolni. Nyilván vannak olyan lakossági csoportok, illetve generációk, amelyek beleszülettek a digitalizációba, de vannak olyanok, akik eh, számára ez új, vagy akár soha meg sem fogható dolog, ezért az imkóban szükséges lesz, ami már eddig is megvolt, eh, az együttműködés. Örülök, hogy ezt a meghallgatást most megszervezték, és várom az önök előadását. Az önök bizottsága, az Imkó bizottság a jelentés megfogalmazásában is részt vett, ugye a 54-es szabály értelmében, tehát korán sem mellesleges a szerepük, hogy nagyon is várjuk a véleményüket. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Most az Európai Bizottság részéről Gertrude Ingestadtot fogjuk először meghalni, aki a Digital Business Solutions osztály vezetője, és utána pedig Margarita Abezászisz asszonyt, aki az interoperabilitási szolgáltatások a közigazgatásban osztályának vezetője. Mindkét hölgy a DJ, DG DG Digital jöttek hozzánk. Önök döntik el, hogy milyen sorrendben szólalnak föl. 15 percük van. Csak ön fog beszélni? Jó, 10-10 perc. Köszönöm szépen belefér ez a 10 percbe. Mi a bizottságnál megszoktuk ezt, és jól együttműködünk. Elnök úr, köszönöm az előadóknak és a parlamenti képviselőknek, hogy meghívtak. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és hogy önök érdeklődnek a mi inputunk iránt, és mi is persze érdeklődünk az önök inputja iránt, vagyis hogy mit akarnak majd mondani a javaslatról nekünk munkánk érdekében. De miben is áll a javaslat lényege? Először is a politikai háttérről beszélnék. Lehet, hogy nem megyek bele minden részletében, ennek, de a lényeget látják majd. A közigazgatás az európai gazdaság szempontjából egy fontos szereplő, gazdasági szereplő, és fontos, hogy a pénzügyi válságra választ adjunk. Tudjuk, hogy az EU GDP-jének majdnem a felét az állami szféra termeli meg, és 25%-át adja a foglalkoztatásnak is. A közbeszerzések 19%-át teszi ki az EU GDP-jének, és az elektronikus kiírások aránya 5-20%-os, tehát nagyon nagy összeg, 140-400 milliárd e- euró évente. Sok kezdeményezés van, amely arra irányul, hogy közvetetten vagy közvetlenül erre az ágazatra hasson, például az EU 2020-as stratégia, digitális egységes piac, az Európai Digitális Napirend, az éves növekedési jelentések, az európai szemeszter és az európai közigazgatási rendszerek modernizációja. A közigazgatásokat mindig arra kérjük, hogy ennek a jegyében működjenek. Miért szükséges az interoperabilitás? Ez nagyon sok erőforrást szabadít fel. Sok sokkal hatékonyabbak lehetünk általa, jobban tudunk egymás közigazgatási módszeréhez alkalmazkodni, és erről ugyan sokat beszélünk, de nézzük, hogy mit is jelent ez. A once only ez azt jelenti, hogy a polgárnak csak egyetlen egy ponton kell csatlakoznia a közigazgatáshoz, és mindent a One Stop Shop jegyében egy újabban már digitális ügyintézési ablaknál intézhet el. Megfordul a prioritás, a digitális eljárás lesz az elsődleges, és a papíros az a másodlagos, és végül kivezettetik, és úgynevezett end-to-end -end szolgáltatásokra törekszünk, tehát különböző nyilvántartásokból össze lehessen szedni a szükséges adatokat mindenhez, átlátható lesz és legyen a rendszer, és legyen hozzáférés a közérdekű adatokhoz. Legyen ez nyílt. A cégek számára pedig ez azt jelenti, hogy szinergiákat teremthetnek szolgáltatások és termékláncok között. A, és persze a közigazgatási intézmények, és a szinergia az egyik kulcs szava az egész folyamatnak az adatokat ágazatokon átívelő módon kell hozzáférhetővé tenni, meg kell osztani a szolgáltatásokat, megoldásokat, és optimalizálni kell, egyszerűsíteni az eljárásokat a minisztériumi határokon túlmutatóan is. Ez tehát az interoperabilitás egyre fontosabbá válik, és megjelenik a politikai betétben, beszédben. A biztosok is reagálnak rá. Négy tagállamból háromnak, tehát 75%-uknak magas szintű prioritás a digitális átállás a közigazgatásban, és egyre többen ismerik fel ennek a szükségességét. Az interoperabilitás számokban nézzük, hogy számít-e. Ebben a dián, ezzel a dián nyilván a kis számokat nem fogják látni, de a lényeget kiemeltem. A felmérésünk szerint a közigazgatások összekötése révén minél több közigazgatási rendszert kötünk össze, annál kevesebb időt kell a polgároknak tölteni közigazgatási ügyek intézésével, és visszatérhetnek a termelő ágazatba ebben az időben is, és termelhetnek. Ezen a példán is azt szeretnénk bemutatni, hogy a megtakarítások a, az óránkénti produktivitás tekintik mértékegységnek, ha egy polgár tíz ügyet intéz, és mindegyik 30 percébe kerül, akkor az ettől emiatt kieső termelés az több mint két milliárd dollár, Belgiumban, Franciaországban ugyanez 13 milliárd. Miért nem sikerült már is megvalósítani egy teljes körű digitalizációt? Nézzük a svéd adatokat ez hazám, amit legjobban ismerek nálunk. Ugye nagyon jó a hozzáférés az internet, a világ első tízek között vagyunk. A lakosság 93%-a, a háztartások 93%-ának van internet kapcsolata. És közszolgáltatásokra a lakosság 72%-a használja az internetet, tovább csökken ez az arány 46%-ra. Ha azt nézzük, hogy konkrétan a polgárok mekkora aránya tölt ki elektronikus nyomtatványokat, ír alá elektronikusan. Tehát nem elég, hogyha van infrastruktúra, mint ahogy nálunk végül is megvan, interoperabilitásra is szükség van az infrastruktúra mellett. Tehát ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások elterjedjenek, nem elég a technológiába beruházni az interoperabilitást ke kell fejleszteni mellette. Az ISA a négyzeten program fejezi ki ezt legjobban, amelynek az interoperabilitása fő kulcsszava már régóta. Az S betű az európai lakosság számára kialakítandó szolgáltatásokat jelenti, és azt, hogy hogyan lehet az előző évek során kidolgozott programokra építeni. Egy célban fogalmazható meg az ISA a négyzeten. elődeihez hasonlóan hatékony és határokon átnyúló elektronikus kapcsolatot kíván létrehozni az európai közigazgatási rendszerek között, de egyben a polgárok és a cégek között is. Ez újdonság. Tehát a közigazgatáson keresztül összeköti a polgárokat és cégeket is, ezek eddig mind csak alulról csatlakoztak egy közös habba, most egymással is kapcsolatot teremthetnek. A program az EU közigazgatást a közvetlenül el akar juttatni a, a polgárokhoz, a haszonélvezőkhöz és a vállalkozásokhoz. A jelenlegi programban a fő cél az, hogy az európai intézmények között korlátlan legyen az interoperabilitás, és a nemzeti szervekkel is megvalósuljon ez. Minden közigazgatási szolgáltatás elektronikussá váljon, és az európai politikai célokat szolgáló módon tegye azt, és a megoldásokat is szolgálja, és inkubátorként is működjön más ö, operatív feladatokhoz, például a dsf hez a Connecting Europe Facility-hez, az összekötési eszközhöz és más programokhoz. A fő vagy egységes célját a programnak egyes programok támogatják, A már meglévő határokon átnyúló interoperabilitásokat be kell építeni a rendszerbe, újakat kell kialakítani határokon átnyúló módon, mint ahogy az ISA is ezt mondja, és az ICT alkalmazások tekintetében pedig be kell építeni ezekbe az uniós jogszabályokat, végül is az ajrában ez már megvalósult, viszont azokat a jogalkotási réseket, vagy joghézagokat, amelyeket eddig sikerült kimutatni, azokat be kell tömködni. Erre szolgál az EIRA, a referencia architektúra. Fel kell térképezni a megoldásokat, értékelni kell a közös specifikációk és normák érvényesülését, és új közös normákat kell alkotni, ez új cél, és olyan mechanizmus kell kialakítani, amely méri és számszerűsíti a digitalizáció előnyeit. Mi hiányzik még ebből a láncból? Hogyan kívánjuk ellenőrizni, monitorozni a program működését. Elődeihez hasonlóan azoknak is volt monitoringja. A monitoring eredményét online fogjuk publikálni, és lesz egy köztes és végső értékelés, mind a kettőt megkapja majd az Európai Parlament. Lesznek előre kialakított normák, amelyekkel az outputot mérjük, az interoperabilitásnak a mérőszámait most alakítjuk ki, és világosak lesznek ezek a mérőszámok, hogy mutassanak is valamit, és a számszerűsíthető előnyöket pedig minden egyes program esetében ki fogjuk mutatni. Erre nagy hangsúlyt helyezünk. Ami a programok költségvetését és időszakát illeti, ez ugye 2016 és 2020 között fog működni összhangban a több éves pénzügyi kerettel, összesen 131 millió euró áll rendelkezésre. Ebben az időszakban is körülbelül ennyi volt, csak az évek során ez majd egyre több lesz, átlagban 26 millió évente. Végül pedig factors we would like to stress. Uh, that we need to ensure a high level of collaboration. Magas szintű együttműködést kell megvalósítani a közigazgatások között, az eredményeket streamline-olni kell, világos keretrendszerre van szükség, amelyen belül az interoperabilitás mérhető, ugyanez, ugyanez a norma legyen minden Európai Uniós országban, és a részletek elemzésekor soha nem akarjuk szem elől téveszteni az összképet, vagyis holisztikus megközelítést is alkalmazunk. Végül pedig olyan intézkedéseket fogalmazunk meg, amelyek valós hatásokat generálnak. A bizottságnál új kollégium állt föl, ez új lehetőséget is ad nekünk. A kollégium hangsúlyozza az együttműködést, a kollaborációt az int- a igazgatóságok, a szolgálatok között, hiszen maga a bizottság önmagában is nagyon bonyolult szervezet és nagyon sok egymás mellett futó programintézkedés zajlik, és mi belsőleg már elkezdjük ezt az összehangolást, utána pedig kilépünk a porondra, és a közigazgatásokkal is közös célokat fogunk jelölni, koordinált megközelítésben pedig fogjuk egységesíteni az üzenetet. Köszönöm szépen, egy picit hosszabban beszéltem, mint talán lehetett volna. Köszönjük kiváló előadását, most akkor most... Rögtön rátérünk a következő esettanulmányra, a Deloitte egyik tanácsadója, Anabella Petrózó ismerteti az első eset tanulmányt, a portugál eset tanulmányt parancsoljon. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok arról, hogyan használtunk fel interoperabilitási megoldásokat Portugáliában, a közigazgatásban, az AISA a négyzeten program kapcsán. Margarita segítségére van szükségem, köszönöm. Az első slide egyfajta ütemtervet mutat a portugál kormány stratégiáját. 1999-ben indultunk az úgynevezett citizen shopokkal, ezeket ma is így hívjuk, és ezek ma is így működnek. Ebben a stratégiában az IKT-nak volt kiemelt szerepe az interoperabilitásnak, amely nagy hatást gyakorolt az elektronikus szolgáltatásokra Portugáliában. Az AIDA, az AISA és más munkacsoportokat hozott létre a kormányzat, és ez lehetővé tette, hogy tanuljunk egymástól, mi tagállamok, és megismerjük egymás stratégiáját. Ez az ismeretek megosztása, hölgyeim és uraim, rendkívül fontos ugyanis ez tette lehetővé Portugália esetében, hogy valami olyasmit csináljunk annak a projektnek a kapcsán, amit jelenleg, amit most éppen most mutatok be, hogy például a belga kollégáinktól rengeteget tanultunk, és ez nagyon hasznos volt számunkra, így el tudtuk kerülni, hogy túl sok hibát kövessünk el. Leültünk több tagállam képviselői egy asztalhoz, és megosztottuk a tapasztalatainkat, itt is, e, itt is szeretnék Belgiumnak köszönetet mondani, nagyon hálás vagyok nekik a segítségért. Az elektronikus kormányzás e, nagy sikereiről hagy szóljak e, részletesebben. Sokszor az interoperabilitási építő kockákat nehéz volt átültetni egy gyakorlatba, te, Margarita telepatikus képességekkel van megáldva. Itt látjuk tehát a sikeres stratégiát, aminek a segítségével ezeket az építő kockákat a gyakorlatban is alkalmazni tudtuk, szemantikai, jogi, technikai tekintetben. Kérdezhetik, hogy miért a Citizen Card-dal kezdtük ezzel a kártyával. Ugyanis az polgárokról minden ilyen népességnyilvántartási bázisban benne van minden adat, és a jól ismert portugál technológiai kreativitást így fel tudtuk használni. Csodák történtek ennek a projektnek a kapcsán. Egyetlen egy kártya komplett informatikai rendszerek adatait tömörítette. Megalkottuk a nemzeti interoperabilitási kereteket, és ezt hozzá tudtuk illeszteni az európai architektúrához. Nagyon fontos volt ez a pillanat, amikor mindent összeraktunk. A legnagyobb küzdelmet a szemantikai kérdések kapcsán kellett vívnunk. De néhány kezdeti akadály után megszületett a siker, és több mint 9 millió Citizen Card készült el. 2007-től kezdve pedig az interoperabilitási technikai keret létrehozása is ezt a működő képességet igazolta. Tehát azért közben rengeteget szenvedtünk, le kellett vonni sokszor a konzekvenciákat. Hogy beszámoljak be a, arról, milyen tanulságokat vontunk le. Az első tanulság az volt, hogy a gondolkodást kell megváltoztatni. Rugalmasságra van szükség, hogy mm, nyitottak legyünk, ne tekintsünk semmit biztosnak vagy adottnak. Én kezdetben az ülések olyanok voltak, mint a mindegyik ülés nagyon sajátos volt minden tagállamban, de a mi szempontunkból eh, meg kellett értenünk mindent, és ez, ehhez alázatra volt szükség, máskülönben nem tudtuk volna elérni azt, amit elértünk. A második tanulság az egyszerűség. Mindent egyszerűen kell kezelni. Itt a Citizen Card esetében sikerült mindent lebontani, prioritásokat meghatározni, és az egyszerűség volt a legfontosabb sikertényező. A harmadik, a különbségeket elemezzük, bontsuk le, és a negyedik tanulság, talán ez volt a, legnehezebb, volt a legnehezebb megérteni, sose indítsunk el egy projektet, mielőtt a szemantikáról, szóhasználatról megegyeznénk. Amikor emberekkel dolgozik az ember, akkor nagyon fontos, mint például most is, amikor én beszélek, hogy önök eh, megértsék eh, azt, amit én mondok, a saját értelmezésükkel összhangban. Itt is, tehát rugalmasság, egyszerűség, kommunikáció, prioritások, meghatározása szerintem különösen fontosak azon kihívás szempontjából, amit az által a négyzeten jelent majd. A bizottság alelnökének a szavait idézhetném, mert teljesen egyetértek vele az interoperabilitással, az e kapcsolatos évek, eh, kapcsolatos munka évei alatt eh, létrejöttek azok a platformok, amelyek eh, megvan az a lehetőség, hogy sose látott sebességgel, hatékonysággal és minőséggel lehessen intézni az igaz, igazgatási ügyeket. Az ISAN erre teremt lehetőséget, biztosítja a kontinuitást, ugyanakkor innovatív is, hiszen újszerű módon tudjuk ezeket a programokat bonyolítani. Az isa ma nagyon sok tudást testesít meg, szinte 20 év munkája van benne. Most mit tudunk ezzel csinálni? Legyen big data, vagy új, minden új megoldás új problémákat is magával hoz. Ezeket az informatikai eszközöket eh, decentralizálni kellene, és csak a kormányok használják ezeket az adatokat, vagy pedig más megoldásokban is eh, kellene gondolkoznunk. Ugyanis, hölgyeim és uraim, ma is ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülünk, mint a múltban. Nagyon nagyok a problémák, amikor határon átnyúló igazgatási szolgáltatásokról van szó, vagy új üzleti modellekről. Nagyon fontos, hogy más szereplők előtt is megnyissuk az ajtót. Fenntarthatóság a másik kérdés. Mi történik olyan projektekkel, amelyek sikeresek voltak például a közbeszerzés területén, hogyha ezek már kilépnek a kísérleti, a pilót szakaszból, és kereskedelmi hasznosítás lehetősége is felmerül. Ezek olyan kérdések, amelyek tisztába kell lennünk az ISA 2 kapcsán. Az ISA 2 egy új kezdet, holisztikus megközelítés alapján, amelyet olyan eszközként lehet használni, ami a nyitott kormányzás eh, szempontjából egy nagyon fontos, innovatív eszköz lehet, eh, fontos beruházás eh, a polgárok, a vállalkozások és a közigazgatás számára is. Az AIVA 2 és a közigazgatás interoperabilitása megköveteli az új stratégiát. És itt rejlik a különbség, hogyha valóban hiszünk abban, hogy meg kell nyitni az elektronikus kormányzást a társadalom felé, az, akkor látnunk kell, hogy az ISA 2 egy nagyon fontos, jó eszköz lehet technológiai megosztás a tagállamok között. Mindenképpen nagy lehetőség az újrakezdésre. A program céljai, megoldás, inkubátorok elvezethetnek minket egy inkluzívabb társadalomhoz, ahol nyitott források, nyitott sztenderdek működnek. És bár vannak aggájaim a mérettel, és a, illetve a dolog komplexitása miatt, azért ez egy hatalmas ernyőként terülhet nagyon sok projekt fölé, és sok ajánlást dolgoztunk ki, amelyben összefoglaltuk azt, amit én most megpróbáltam elmondani. Fókuszálni kell, ne feledkezzünk meg arról, hogy bármilyen ágazatban, országban dolgozunk, mindig koncentráltan kell bizonyos területekkel foglalkoznunk, azután a minőség és a boldogság minden európai számára megpróbáljuk meg egyszerűsíteni a határon átnyúló szolgáltatások igénybevételét. Ezek sokszor nagyon komplex és túl bürokratizált folyamatok, ezért fontos, hogy egyszerűsítsük őket. Persze, közben ne feledkezzünk meg az adatvédelem fontosságáról sem. És végül, de nem utolsó sorban, nyitottság. Hiszek abban, hogy új partnerekkel, NGO-kkal, különböző társadalmi szervezetekkel, közösségekkel együtt működve biztos a siker. Az a kettő lehet a híd, amely összekapcsolja a társadalom különböző szintjeit, rétegeit, és az ember közeli projektekkel szociális gazdaságot tudjuk átalakítani ezt a társadalmi innovációt. Ez pedig elnézést, hogy ezt a szót használom, tényleg valami újat hozhat. Hogyha most gyakorlatba átültetjük a nyílt elektronikus kormányzás elveit, Jelenleg nem így gondolkozunk, de mindig meg lehet változtatni a gondolkodásmódunkat. És itt áll előttünk ez a lehetőség, miért ne éljünk vele? After your speech we are... Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezután a beszéd után most már még inkább megerőzít, megerősödtünk hitemben, hogy amit, hitünkben, hogy amit csinálunk, azt jól tesz. Köszönöm, kiváló példa volt ez. Roman Dmovszki következik. A második esetben Roman fogjuk meghallgatni. A digitalizációs minisztérium képviseletében van itt most Lengyelországból az előadónk. Tíz perce van neki is. Alelnök urunkat, Miroslav Lambsdorffot arra kérném, hogy váltson fel, és hogy ő vezesse le az ülés hátralévő részét. kérem, hogy kezdje el. Valakinek mindig kell itt ülnie, úgyhogy addig föl nem állok, amíg ide nem ül valaki. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy e, itt lehetek ma. Köszönöm a meghívást. Hölgyeim és uraim, ipari forradalomnak vagyunk tanúi. Az intelligens adatfelhasználás irányítja ezt az egész változást. Egyre több olyan ága van az, az, a gazdaságnak, ahol vezető szerepe lehet annak, aki tudja, hogy hogy lehet az adatokat okosan felhasználni. Ehhez persze megfelelő feltételek kellenek, hogy a digitális gazdaság működni tudjon, és aztán az adminisztráció fő szerepe az lenne, hogy a különböző közszolgáltatásokat hoz hozzá lehet sem férni, illetve csökkenteni kell a közigazgatási költségeket is. Ezt úgy lehet elérni, ha számos dolgot megteszünk. Ebből néhányat szeretnék most felsorolni. Egyszerű példákkal fogok előhozakodni. El fogom mondani, hogy Lengyelországban mi hogyan próbáljuk megvalósítani az interoperabilitást. Azt hiszem, hogy a lényeg a digitális akadályok legyőzése, a határon átnyúló akadályokra, de ágazat közi akadályokra is gondolok, vagy business to business, biz- a vállalatok és a polgárok közötti akadályok is ide tartoznak. Fontos az is, hogy a hogy digitális platformokon is hozzá lehessen jutni a különböző szolgáltatásokhoz. Aztán a közforgalmi adatokat is elérhetővé kell tenni. Még egy nagyon fontos aspektus van, ez pedig az, hogy a közigazgatás költségeit csökkentsük. az interoperabilitás egyik legfontosabb szintje az európai fellépés, tehát a határon átnyúló fellépés. Itt jó példa lehet az Európai Parlament rendeletének megvalósítása az úgynevezett elektronikus aláírás, EIDAS-nak hívják ezt, minden egyes tagállamnak meg kell valósítani, végre kell hatázni ezt a rendeletet. A cél az, hogy biztonságos, hogy biztonságosan lehessen mindenkit azonosítani. Hogyha ez a rendelet a gyakorlatban is megvalósul, akkor egy másik, múlt, már korábban elkezdett projektet is beveszünk ebbe a folyamatba, ez a stock program. Remélem, hogy ez majd hasznos lesz, amikor is a, az e-idásszal kapcsolatban eljutunk már a végeredményhez. Minden tagállamnak több területen is fel kell lépni, hogy ez megvalósuljon. Az egyik ilyen terület az lesz, hogy alkalmazkodni kell a tagállami jogszabályokhoz, tehát át kell ezt tenni, ez egyfajta adminisztratív munka, aztán új megoldások. Ott van például az elektronikus bélyegző. Ez azt jelenti, hogy újabb megoldásokra lesz szükség, a jelenlegi megoldásokat pedig, al, pedig úgy kell átalakítani, hogy alkalmazkodjanak az új javaslathoz az a cél, hogy Európában ugyanazt a megoldást lehessen használni akadályok nélkül, akár határon átnyúló akadályok nélkül. Fontos forrás a megvalósítási folyamatban azoknak a, azoknak a szabályoknak, normáknak a tárháza, amit az IZA projekt első részének megvalósításakor hozzunk, hozzunk létre. Mi is történt Lengyelországban, mit hajtottunk végre, nézzük a konkrétumokat. Az egyik célkitűzésünk az volt, hogy a digitális közszolgáltatások elérhetőek legyenek. A feladat tehát az volt, hogy, hogy hozzá lehessen jutni ezekhez az, ezekhez az adatokhoz. Azokhoz az, azok, azokból az adott tárakból, amelyek, úgy, amelyek a közszférában megtalálhatók. Nagyon sok ilyen adatforrás van, vagy adatbank, 600 körüli, és a kutatások alapján arra jutottunk, hogy elég, hogyha 100-hoz biztosítunk hozzáférést, hiszen így már elegendő információval rendelkezünk, például egy adófizető esetében. Az összes adatra vonatkozóan egyetlen platformot hoztunk létre, tehát néhány nagyon fontos nyilvántartást, nyilvántartást vontunk össze, mint említettem, az, alapvetően az adatok mozgatják a gazdaságot, ezért nagyon fontos, hogy az adatokat hoz használjuk fel. A közigazgatás sokszor kiszervez különböző feladatokat, elemzési feladatokat, vagy sokszor meg is veszi az adatokat, és ez pénzbe kerül, az adófizetők pénzét használ, használja fel erre. Azt kellett elérni, hogyha, fölhasznál, hogyha pénzt költünk az adatért, akkor azt a lehető legjobban használjuk fel. Figyeljünk oda a civil szervezetek vagy a vállalatok szükségleteire. Tehát az, alapok, az adatokat felhasználva ezek a civil szervezetek vagy vállalatok új szolgáltatásokat hozhassanak létre. Visszatérve Lengyelországra, azt szerettük volna elérni, hogyha megnő a közé, megnőtt volna a közétett adatok száma, ez újdonság volt, és volt egyfajta idegenkedés is, ezért tájékoztató kampányokat tartottunk, és egy új jogszabály is létrejött, amely egyértelműen leírta, hogy hogyan lehet újra felhasználni ezeket az adatokat. Fontos lépés volt az is, hogy egy új portált indítottunk el, aminek a címét megtalálhatják itt a képernyőt, és itt is részletesen leírjuk azt, hogy mire, hogyan lehet felhasználni ezeket az adatokat. Az interoperabilitással kapcsolatban mindig felmerül a költségek kérdése. Hogyha újdonságokkal állunk elő, az sokszor csökkenti a közigazgatási költségeket. Az IZA projekt egyik célja az volt, hogy bizonyos normákkal működjön, normákat fogadtasson el, mégis alulról is meg lehet ezt közelíteni, például gyakorlati megoldások esetében is, gyakorlati információs technológiai termékek esetében is. Lengyelországban úgy döntöttük, hogy új rendszereket teszünk lehető, teszünk elérhetővé a közigazgatásban. Például az ingyenes digitális aláírás, ezt dolgoztuk ki, amely állampolgárok és a közigazgatás számára is elérhető. Avagy az elektronikus dokumentumok küldése hivatalok között Lengyelországban, ez egy külön platformon ingyenesen történik, a közigazgatás is élhet ezzel, van egy külön workflow, és ez bármelyik hivatalban igénybe vehető Lengyelországban. Az interoperabilitás egy rendkívül bonyolult folyamat, ha az ember ezt végre akarja hajtani, akkor több szinten is kezelni kell, tudni kell ezt igazgatni. Ezért fontos az, hogy a projektet, a projektet reklámozzuk, az embereket tájékoztassuk, és ösztönözzük őket arra, hogy ezt fel is használják. Ajánlásokat fogalmaztunk meg, ez a puha jogalkotás. A modernizációs és digitalizációs minisztérium kidolgozta ennek a folyamatnak az alap iránymutatásait, bevált gyakorlatot megpróbáljuk összefoglalni. Tehát ott tartottunk, hogy ajánlásokat fogalmaztunk meg, ez, ezek, ez jelenti a puha jogalkotás, de jogszabályokat is létre lehet hozni. A Lengyelország stratégiai digitalizációról szóló törvény létre lehetővé hozta, hogy egy szélesebb körű rendszerbe igazodjanak az, az rendszer egyes darabjai. Oda kell figyelni továbbá ennek a kérdésnek a pénzügyi vonzataira is. Van egy digitális Lengyelország nevű program Lengyelországban, a digitális agendához kapcsolódó összes program ez alatt fut, internethez való hozzáférés, szélesebb tájékoztatás a digitális szolgáltatásokról, stb. Ahhoz, hogy valaki finanszírozást kaphasson a program keretében, be kell azt bizonyítani, hogy bizonyos alapelveket be tart az illető, és ezeknek nyilván az a célja, hogy az interoperabilitás megvalósuljon. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Mofsky úr, mondja az elnök, nagyon érdekes volt ez a, ez a prezentáció. Kicsit ismerem a lengyel helyzetet, szomszédok vagyunk, én cseh vagyok. Tudom, hogy komoly tapasztalatot halmoztak fel, és ezt akár át is lehet venni a szomszédos országokban. Ez az előadás is megmutatta, hogy mennyire fontos a decentralizáció egy ilyen nagy országban nagyon nehéz elképzelni, elképzelni hogy az, az interoperabilitásért felelős szolgáltatások mind központosítva vannak. A tanulmányaimban azt tanultam, hogy a központi rendszerek az amerikai vonatoknál például sok követőre találtak, de mégis rá kellett jönni, hogy a központosítás nem mindig hasznos. Az információs technológiák fejlődése lehetővé tette a decentralizációt. Remélem, a jövő is erről szól majd a decentralizációról, hiszen ezzel lehet hatékonyabb a rendszer, és jobban is teljesíthet. Most pedig Zorinyó úrnak adom meg a szót. Zorinyó úr itt van. Ő egy komoly ember, mert csütörtök délután még itt tartózkodik, és teljesíti előadói kötelességét. Parancsolja. Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiz a intervenção inicial. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót a meghallgatás elején már egyszer megszólaltam, és azok az előadások, amelyeket meghallgattunk, a lényeget domborították ki, azokat a fő kihívásokat, amelyekkel szembenézünk. Elnök úr, az amerikai vasutakra jellemző helyzetet Európában nem lehet kialakítani és támogatni. Új technológiai eszközökre, interoperabilitásra van szükség, ezek fogják megoldani a problémát, de ehhez helyi döntésekre van szükség, és hallottunk arról, hogy Lengyelországban, de Portugáliában is vannak követhető példák. Kötös úr magán szférában dolgozó ö, tanácsadó, de korábban a közigazgatásban dolgozott, és a portugál modernizációs ügynökséget vezette, tehát kiváló, magas posztot betöltő szakember és közigazgatási szakember egyben, Például be kellett vezetni az egységes személyi számot Portugáliában a különböző adatbázisok egyesítését, tehát az interoperabilitásban van némi tapasztalatunk ennek a kialakításában. Előadóként az hiányzott nekem, hogy kidomborodjon, hogy hogy hogyan lesz ez a program, maga a program interoperabilis a különböző ö, európai társadalmak között. A bizottsággal folytatott informális egyeztetések során sok érdemi kérdésre fény derült, és a mai előadások is azt mutatják, hogy javul a helyzet. Végül is ezt akartuk. Át kell állnunk. Meg kell küzdenünk azzal a problémával, hogy ki mit, hol, hogyan csináljon az új rendszerben. Ezt nem lehet megspórolni. A polgárok és a vállalkozások elégedettsége az egyetlen elfogadható mérőszám és nem elég az implicit átállás, explicit módon kell meglépni ezt, ne vegyük automatikusnak, hogy az emberek majd egyetértenek, hallgassuk meg érdemben, hogy mit mondanak. Sokat haladtunk már előre, ebben a szellemben folytassuk az utat. Köszönöm szépen! A port tugálok fedezték föl az óceánokat Európa számára. Lehet, hogy Zorinyó úr fedezi föl most számunkra az interoperabilitás nagy titkát. Én csak azt akartam elmondani, hogy Portugália a tengerekről átállt a cloudra, meglépte a generációváltáshoz szükséges lépéseket. Jakonszári úr, aki az IMCO bizottságban előadó, nem ő, eh, Jakonszeri asszony elnézést. Kap szót, köszönöm szépen. Köszönöm előadónak az izgalmas előadást, és a portugál példa valóban kiváló, követendő, ahogyan sikerült eh, például az elektronikus szemigazolványt bevezetni, levezényelni. A bizottsági képviselőtől szeretném kérdezni, hogy az ISAT 2 céljai nagyon elvontnak tűnek talán első látásra, bár kiválóak. De jobb lenne, szeretnénk többet hallani a konkrét lépésekről, a digitális infrastruktúrát segítő, kialakulását segítő lépésekről, a technológiai intézkedésekről. Önök a szakértők, önök tudják a jövőt is jobban jósolni. Az európai polgárok között olyanok is vannak, akik például ö, látássérültek, gyengénlátók, vakok, Nem szeretnénk, hogy a digitalizációnak új áldozatai legyenek. Olyanok, akik, akiknek nincs számítógépe, akiknek nincs internetjük, akiknek van ugyan mindkettő, de képtelenek olvasni, mert nincs megfelelő interfész eszközük, hogy a kórházakban, amihez mások hozzáférnek, digitális tartalmakhoz, azok ne férjenek hozzá. Tehát ha digitalizálunk, akkor mindig legyünk figyelemmel azon kisebbségek jogaira, érdekeire is, akiknek a digitalizáció új típusú kihívásokat jelent. Szervezzünk az időseknek, nyugdíjasoknak internetes tanfolyamokat, hogy legyen számítógépük internetes kapcsolatuk, amin keresztül elérik ezeket az új, és ők nekik is létfontosságú szolgáltatásokat. Tehát vigyük is el a polgárokig ezeket az új innovációkat, ne csak alkossuk meg őket. There will be Mr. Bonney. Thank you. Bonney úr a következő. Jakonszári asszonynak köszönöm a hozzászólást. Az Európai Unió sok régiójában ez valós probléma hogy mondjam el, hogy különösen Európa déli részén nagyon fontos szerepet játszott mindez a demokratikus forradalmak során, sikerült eztől a múltbeli tehertől megszabadulni. Boni úr lesz a következő hozzászólő, ő a néppárti árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerintem már mindent elmondtak, úgyhogy nem könnyű ehhez még bármit hozzátenni. Köszönetet mondok a raportőrnek, és eh, Padróza asszonynak, Raproszki úrnak. Köszönöm nekik, hogy eh, elmondták nekünk, hogy a lehet kézbe tartani, menedzselni az interoperabilitást, hogy lehet a prioritásokat kidolgozni Lengyelországban illetve hogyan lehet sok új megoldást, elektronikus ötletet megvalósítani Portugáliában. Úgy értettem, hogy mind a két esetben, mind a két előadó azt mondta, hogy fontos, hogy gondolkozzunk a nyílt kormányzásról. A mai bizottsági előadás szerintem kitűnő volt, több okból kifolyólag is amikor az interoperabilitás szabályozásáról, a programokról beszélünk, akkor általában technikai megoldásokra gondolunk. De úgy gondolom, hogy ma, hála ennek a meghallgatásnak, most már jobban értjük azt, hogy itt nem csak technikai megoldásokról van szó, nem csak technológiáról szól ez a történet. A digitális belső piac az alap, és mindez szükséges az új nyitott, nyílt, nyitott kormányzáshoz és az új demokrácia modell megvalósulásához. Az Európai Parlament sokkal jobban részt kellene, hogy vegyen az interoperabilitási programokban. Erről tájékoztatást kellene adnunk a saját országainkban. Csak egy, vagy inkább kettő kérdésem lenne Először is, az első. Az ISA programok milyen eredményt hoznak? Összehasonlítva a NICEL, Portugáliában, Egyelországban és más országokban is mi volt a fő különbség? Milyen joghézagot tártak fel, amikor az interoperabilitás megvalósult. A bizottság említette ezt a jogalkotási hézagot, és azt hiszem valamennyünk számára az lenne a legjobb, hogyha minél korábban felfedeznénk, hogy hol van ez a hiányosság, és később állnánk elő ezzel a csomaggal, nyitottak lennénk arra, hogy módosítsunk jogszabályokon, mert ezek a módosítások azután a digitális belső piaccsomag részét alkothatják, amit májusban bemutatott be a bizottság. Köszönöm, Boni úr! A liberálisok és demokraták frakció képviseletében Tejrer úr szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni ezt a meghallgatást, mindazt a tájékoztatást, amit itt kaptunk. Ha az interoperabilitásról beszélünk, ennek ugye különböző komponensei vannak. Az egyik komponens a tagállamokban jut érvényre, az európai közigazgatás a tagállamokban most már digitalizálódik. A kérdés az, hogy ebben mi a feladata az Európai Uniónak. És az Európai Unió csak akkor vállal fel egy feladatot, hogyha határon átnyúló, ez a tagállam, tagállamokon átnyúló, egész euróra kiterjedő interoperabilitásról beszélünk ezért ebben az összefüggésben azt kell tisztáznunk, hogy hol van itt az európai hozzáadott érték. Kezdetől fogva, ugye nem mondhatjuk azt, hogy minden azonnal Európai Uniós kompetencia. Hogyha hosszabban elgondolkozunk ezen, akkor azért belátjuk azt, hogy egy nyitott európai belső piacon kell megteremteni a keretfeltételeket, mert a dolog nem megy ilyen keretfeltételek nélkül. A parlamentben úgy tudjuk, hogy az Ipari Bizottság elsősorban a technológiai kérdésekkel foglalkozik, és nem adatbiztonsági kérdésekkel. Hát ez már egyfajta politikai skizofrénia, hogyha mi a dolognak ezzel a részével nem foglalkozunk, ha ezt ignoráljuk. Ezért a folyamatokat fokozatosan vagy fokozatban kell digitalizálni, de ugyanakkor azt is garantálni kell, hogy ne lehessen visszaélni az adatokkal. Hogyha össze összehasonlítjuk mondjuk az amerikai jogszabályokkal a miénket, akkor látjuk, hogy az amerikai polgárok személyes adatait az usa kívül nem, nem az usa kívül biztosítják. Európában más a helyzet, ezért Európában mindenek előtt az adatvédelmi problémát kell megoldani, még a digitalizáció előtt. Szerintem ez is integráns része kell, hogy legyen ennek az egész folyamatnak. És kérdést is szeretnék feltenni. Valóban technikai kérdés az, hogy a nyitott kormányzás, nyitott platform megoldásokkal e, tudunk javítás, jobb előrelépést elérni, vagy ez inkább szabályozási kérdés. A mai vita is azt mutatja, hogy szükség lesz egyfajta kereti jogszabályra annak érdekében, hogy lökést adjunk ennek a folyamatnak, és izgatottan várjuk, mi lesz. Itt az Európai Parlament támogatja határozottan a bizottságot, kíváncsian várjuk, hogy a tagállamokkal folytatott egyeztetések hova vezetnek. Köszönöm szépen! Ugye digitális forradalom zajlik, és ezért fontos, hogy mi is foglalkozzunk ezzel. Maragall úr következik a zöldektől, és szintén árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma még inkább, miután meghallgattam a véleményeket, még inkább meggyőződ, meggyőződtem arról, hogy milyen remek munkát végeznek egyesek. Köszönöm szépen az, köszönöm szépen az előadóknak, nagyon jó a perspektívák. Én annyit szeretnék mondani az ISA 2-ről, hogy remélem, hogy nem lesz ISA 3, ISA 3, mert a koncepciót már kidolgoztuk, és jó lenne, hogyha 2020-ban már ez lenne a norma, így aztán nem, el, nem kerül majd sor egy ISA 3-as programra. Mindent meg kell tenni azért, hogy minden tagállamon a lehetőleg körű módon alkalmazzák ezt, nyilván nem lesz könnyű ezt elérni, illetve aztán ezt fenntartani. Nyilván lesznek olyan tagállamok, amik ezt jobban teljesítik, jobban teljesítenek, mások kevésbé, de jó lenne, hogyha egy új kultúra terjedne el, egy új közös nyelvünk lenne, egész Európában. És ez minden egyes tagállam fejlődésének jót tehet. Pedro asszony azt mondta, hogy keep it simple, nem szabad túlbonyolítani, illetve hogy figyeljünk oda a szemantikára, ezzel teljesen egyetértek mind a kettővel. Az elmúlt hetekben, hónapokban vagy a következő a következő hetekben, hónapokban Zorigyó úrral majd együtt működök, és ebben a vele a munkában is azt fogom majd elmondani, hogy jó lenne, hogyha világosak lennének a céljaink. Meg kell egyfajta útmenet, egy úti cél, tudnunk kell, hogy a hogy ez, ennek az útnak milyen etapjai vannak, tehát előre kell a célokat kitűzni. Második dolog. Különböző fogalmakat, koncepciókat kell előre definiálni, a szemantikát is világosá kell tenni, meg kell nézni, hogy ki milyen elvárásokkal viszonyul a programhoz. Harmadik dolog. itt opciók is vannak. Azt hiszem, hogy a mai prezentációk jobbak voltak, mint a korábbiak. De jó lenne, hogyha minden a közös keretre alapul, kereten alapulna, tehát közösek lennének a játékszabályok, egységesek lenne a játékszabályok, és ez alkalmazkodna mindenki. Fontos az is, gondolom én, hogy a, a megoldások, hogy, hogy az állítmány, ö, fontos az is, hogy a ö, programokat mi hamarabb megvalósítsuk, tehát konkrét ö, megoldásokra van szükség mi hamarabb. Úgy vélem, hogy a web tartalmakhoz való hozzáférést is lehetne mérni, így pontosan tudnánk azt, hogy mire lenne még szükség. Negyedik dolog. Erről nem hallottam túl sokat, pedig ez is fontos. Úgy vélem, hogy a már eddig eredményeket is valahogy be kéne, be kéne csatornázni ide, tehát hogyha az IZA vagy más programok bizottsági programok már elértek valamilyen eredményeket, azt ezen keresztül meg lehet valósítani. A lehető legjobban tudni kell profitálni abból, amit már elértünk. Azt kell várni magunktól, hogy koordinálni tudjuk az eddigi eredményeket, és, tud, és azt hiszem, hogy az alapvető téglákat, építő elemeket már létrehoztuk, ezekkel kell a továbbiakban, továbbiakban építkezni. Sokszor nagyon nehéz paradigmát váltani, mert nincsenek meg ezek a ezek az alapkövek, de most nem erről van szó. Biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz majd ez az erőfeszítés. Köszönöm. Thank you and uh, the... Köszönöm szépen. A mai ülésünk második része első, ezt a második részt Blanco López képviselő fog elindítani. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az elvégzett munkáért. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság kommunikációja nem volt megfelelő, mert a szociális dimenzióra nem figyeltünk oda. A digitális szakadék olyan dolog, amire mindenképpen oda kell figyelni, és jó lenne, hogy az Európai Unió szerződéseiben foglalt szellemnek megfelelnénk, tehát a diszkrimináció ellen föllépnénk ezen a területen is. Azt hiszem, hogy a bizottság erre nem nagyon figyel. Nos, van egy olyan dolog, ami szerintem rendkívül fontosságú. Gyakorlatilag ez veszőparipámá vált. Úgy vélem ugyanis, hogy a közigazgatásnak is foglalkozni kell a demográfiai kihívással. A kommunikációs és információs technológiák, az interoperabilitás elláthatja azt a feladatot, hogy falakat volt le, akadályokat szüntet meg, és a vállalatok és a polgárok közötti távolságot lecsökkentheti, függetlenül attól, hogy milyen konkrét helyzetben van egy vállalat vagy egy polgár. Fontosnak tartom azt is, hogy a közigazgatás ebben segítsen, figyeljünk oda azokra a területekre leginkább, ahol a legnagyobb az elvándorlás, illetve az előregedés. A polgárok jogait meg kell védeni, de a, pol, a, vilá, a vállalatok jogát is, hiszen nekik joguk van arra, hogy az adataikat védjék, a polgároknak pedig joguk van a magánélethez. Köszönöm. Kállász asszony következik az adatétől. Yeah. Um, I have a list of... Köszönöm szépen egy egész listáját állítottam össze a bizottsági képviselőknek feltendő kérdéseknek. El kell különíteni azt, ami az ISA-ból származik, és ami új. De azt szeretném főleg tudni, hogy mik a fő tanulságok az ISA-val kapcsolatban, és a finanszírozás elosztása a prioritások között hogyan oszlik meg? Más kérdéseim a tagállamokkal való viszonyra vonatkoznak. Ugye a regionális iniciatívákat kezdeményezzük, és a köztes jelentés is szól a tagállamok által er, er, elért eredményekről. Mit lehetne az ISA 2 e kapcsán jobbítani tehát? Ami pedig a munkamódszert illeti, az ISA 2 e program hogyan fog együttműködni más szervezetekkel, illeszkedik-e az új bizottság politikai prioritásai közé, melyik biztos, melyik DJ lesz felelős érte, ezt nagyon szeretnénk tudni, és az ISA 2 hogyan fog hatni más dj kre és szolgálatokra. Az ISA 2 mandátuma kiterjed-e, átfedésben van-e, vagy külön van-e a megfogalmazottakkal? szakértőink fognak válaszolni. Ebben a szekcióban Dali asszony kíván még azonban megszólalni a szocialisták és demokraták frakciójából parancsoljon. Köszönöm valamennyi előadónknak azt, hogy lelkesen és szakértő módon egyszerre nyilatkoztak, és Carlos Jönjönőnek is gratulálok. Én a szocialista frakció és a Libe Bizottság nevében szólok, én árnyék előadója vagyok a Libe Bizottságban a szocialistáknak, ennek a dossziénak, és amikor a polgárok tájékoztatásáról, a polgárokat érintő szolgáltatások fejlesztéséről beszélünk, meg a védel, védelemről, amely többször elhangzott ma már, akkor két dolog kristályosodott ki, és ezekre szeretnék rátérni. Az SSD frakció, és főleg a LIBE szakbizottság azon aggódik, hogy egyelőre nincsen adatvédelmi harmonizáció. Eltérőek a szabályok a tagállamokban, a kötelezettségek tekintetében. Ez azt is jelenti, hogy diszkrepancia van a normák és a végrehajtás között, és ez a helyzet nyilván kedvez a kiszivárgásnak, vagyis nem lesz százszázalékos az interoperabilitás. Ahhoz, hogy egyáltalán működjön, valamennyi tagállamban ugyanazokat a normákat kéne alkalmazni, ez pedig sürgősen le kéne vezényelni. A SWIFT kapcsán is ugyanez volt már a baj, és most ugye elakadt a folyamat, az Európai Parlament is vár, a tanács is vár, hogy megszülessenek ezek az adatvédelmi normák. Ez mindenkinek, a polgároknak, de a vállalkozásoknak is jót tenne, hogyha ez végre így lenne. És a közgazgatásnak is végül pedig a KPI-ok felügyelete során a bizottság nyilvánvalóan felügyeli a fellépéseket, de hogyan tudná a bizottság specifikálni, hogy azok a cégek, amelyek tervezik az adatvédelem új módjának bevezetését, valóban kedvezményt kapnak, és hogyan tudják ellenőrizni, hogy be is tartják a vállalásaikat. Köszönjük. Jó, hogy felvetette ezt az adatvédelmi problémát, mert foglalkozunk itt, ugyan itt a parlamentben adatvédelemmel, de azt sejtem, hogy nem elég hatékonyan. No. Akkor engedelmükkel felolvasom az Egyesült Baloldal beli kollégámnak, Mariza Mátiásnak a véleményet, aki árnyék előadó, de aki ma nem tudott eljönni. Vagy pedig megadom a szót a szakértőknek. Na jó, inkább jöjjenek a szakértők. Az Európai Bizottság részéről Gertrudinges Tátlasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor Margaritának majd továbbadom a szót, hogy lekerekítse azt, amit én már végül is elmondtam. Abkassis asszony, köszönöm Megpróbálok reagálni az itt felvetett kérdésekre. Jakon Szári asszony ugyan elment, de az ő felszólalására is reagál, reagálnék. Az ISA 2 program fő célja az alapok megteremtése, ahogy Zorinja úr is kifejtette. Tehát most még csak az alapokat rakjuk le, amire majd mások fognak felépítményt felhúzni. A közigazgatási rendszerek közötti együttműködés első tégláit rakjuk, éppen, és éppen ezért fontos azt is hangsúlyozni, hogy az ISA 2 program még jó ideig fog tartani, ami az egyes szavak jelentését illeti. Nem fogunk pontos definíciók nélkül semmilyen közigazgatások közötti kommunikációt nyilvánosságra hozni a szemantikát fontosnak tartjuk. Az egyes ágazatok szereplői értik egymás nyelvét, tudják, hogy egyes szavak mit jelentenek, de ha más ágazatok hallják, olvassák őket, akkor ez az értelmezési lánc megszakad, és az ISA a négyzeten program egyik fontos küldetése is, hogy a különböző ágazatokat összehozza, és egy közös nyelvezet értelmezési horizont kialakítását ösztönözze. Miután a tagállamok megállapodtak benne. Nem akarunk áldozatokat, árvákat, tovább mélyítését a digitális szakadéknak. Ezért, amikor normákat fogalmazunk meg, a tagállamokkal ilyenekről tárgyalunk, akkor mindig igyekszünk odafigyelni, hogy megoldások szülessenek, és ne mi jön tehát a digitális szakadéknek, keletkezzenek új áldozatok, miközben egyesek problémáit megoldjuk. mindig odafigyelünk azokra, akik nem kapcsolódnak az internethez. Nincs a két dolog között ellentmondás, új megoldásokat javaslunk a lakosság egyre nagyobb többségének, de mindig gondolunk azokra is, akik nem tudnak, nem akarnak, nem képesek a digitális átállásra. Ezt fontos figyelembe venni hogy az ISA hogyan felel meg a tagállami különbségeknek, mondjak erre példát. Például említhetnénk, hogy az Európai Interoperabilitási Keretrendszer, amely egy bizottsági nyilatkozat formájában jelent meg, és ennek megfelelően nem is tartalmaz kötelező előírásokat, mégis 24 tagállamban meghallgatást találtak, és a tagállamok alkalmazták magukra ezeket az ajánlásokat. Nem egyformán, de alkalmazták. Tehát jó, hogy volt egy közös koncepció 24 tagállam között. Mondom, nem volt kötelező, és mégis működött. Tehát ilyen jó példákon kell felnőni, és ezt kell a jövőben is ezt az utat követni, hogy közösek a módszerek, megközelítések, koncepciók, és mégis egyéniek a lebontások. Ami a jogalkotási joghézagokat, a leszabályozási fehérfoltokat illeti. Tervezzük például az arról való vitát a digitális belső piaci kapcsán, hogy az európai interoperabilitási stratégiát és keretet upgrade-eljük, vagyis a már időközben megszületett tapasztalat tükrében újra értékeljük. Az ISA a négyzeten egy a referencia architektúra folyamatos felülvizsgálata is cél, és ez így is lesz a stratégiai mellett fontos az úgynevezett kartográfia is, tehát hogy legyen egy központi stratégia, de felmérjük az helyi jellegzetességeket. Az adatvédelmi igények, elvárások tekintetében expliciten megfogalmazódik a javaslatban, hogy az ISA 2 program figyelembe fogja venni az adatvédelmi jogalkotás teljességét. Ez mint elf nem sérül a jelenlegi javaslat által. Azt is fontos azonban elmondani, hogy mi tehát téglákat vetünk, normákat, megoldási javaslatokat, de már mások fogják ezeket fel és beépíteni. A, az adatvédelem mi felelősségvállalása végső soron már a vállalkozásoké, a tagállamoké lesz, nekik kell a garanciákat kidolgozni, ezen közös elvek, téglák, építő kockák segítségével, és akik használják ezeket az építőkockákat, azoknak maguknak is alkalmazni, és meg is kell teremteni az adatvédelmi garanciákat. Csak tisztáznám röviden, hogy a fellépések, amelyeket javaslunk, az ISZA 2 belül, ezek a tagállami hatóságoknak és a bizottsági szolgálatoknak mi ajánljuk meg, nem közvetlenül a vállalkozások tesznek javaslatokat. Az eljárás az, hogy ezek összefutnak nálunk, és majd a bizottsági szolgálatok fognak ezek alapján javaslatokat megfogalmazni. Ezek a fellépések nem biztos, hogy mind régiós specifikusak, éppen ezért a régiókat, az önkormányzatokat sem közvetlenül támogatjuk, de ezeket a fellépéseket, amiket mi javaslunk, a helyi és regionális szintek használhatják, alkalmazhatják és sajátjukká tehetik. Minden, amit javaslunk, úgy értendő, hogy a regionális és önkormányzati, helyi önkormányzati szint önkéntes csatlakozással alkalmazhatja ezeket. Ahol persze már van ilyen ö, központi ö, ISA lerakat, ott maga ez a, az iroda ö, képviseli a garanciákat. Lehetne itt sorolni, hogy mely esetekben van szükség az adatok védelmére, de hát ezt most itt nem tudom felsorolni, az ISA programban benne van, ezek a kezdeményezések, és azóta már be is indult az újrahasznosítása az adatoknak. Az emberi polgári kezdeményezések mindegyikét felhasználtuk egy online adatbázis létrehozásához. New with uh, Madame Arabella Pedrosu from Pol Rablaga Rózó asszony Portugáliából a következő. Ön ismertette velünk a portugál eset tanulmányt, most ismét öné a szó. Köszönöm. Nagy figyelemmel hallgattam mindenkit. Három témáról szeretnék beszélni hogyan látjuk a problémák megoldását, mi az álláspontunk. Az ISA programmal kapcsolatban én pontosan ugyanazt éreztem, mint amit valamelyikük el is mondott, hogy ez túl technikai, túl benfentes, csak a tagállamokat érint, itt mókuskerékben forgunk. Hogyan lehetne a polgárok igényeit valósan feltárni. A technikai kérdések, a standardek, az adatvédelmi kérdések, stb. ezek a mérés szolgáló blokkok. De néha úgy érezzük, hogy elfelejtettük a nagy egészet. Az ISO 3 szintén szükséges egy új kultúrát akarunk majd elindítani, meghatározni, hogy mit akarunk megvalósítani, és a tagállamoknak mi lesz a feladata. Sokszor beszélünk arról, hogy mi az Európai Bizottság feladata, és mi a tagállamok feladata. Hogyha most megpróbáljuk ezt a transpozíciót megvalósítani tagállami szinten, általában ezt szabályozással érjük el, de most megpróbálunk a kultúra felől közelíteni. És ezért találkozunk ezzel a nagy problémával. Nagyon fontos, ami történik, de ezt tagállamok még nem érzik, nem is értik, hogy mi mit csinálunk. Csak azt látják, hogy sok pénzünk van, de nem látják azt, hogy ezt hogy ez számukra is hozzáférhető. A harmadik kérdés Azt hiszem, hogy a múltban is én Margaritával sokat beszéltünk erről, elég régóta ismerjük egymást. A kérdés mindig ugyanaz. Amikor különböző üléseken veszünk részt, tagállamok résztvevőivel, akkor sokszor ugyanabban a teremben ugyanazt a kérdést rág, rágjuk sokáig. Az interoperabilitás eh, a tagállamok szerint a kormányzati feladat kizárólag. Itt a társadalomnak ehhez semmi köze. Ez csak valami olyasmi, amit mi egy kis eh, klub majd, a, majd használunk. Hát ez, ez önzés, nem? Ez egoizmus, hiszen mi az hát embereket képviseljük, a polgárokat, a vállalkozásokat képviseljük. Ezért az előadásomban a nyílt kormányzást kifejezést használtam, erre kell törekednünk, és meg kell itt már kongatni a harangot, itt a fejünkben is el kell, hogy induljon a gondolkodás. Itt nem csak technikai kérdésről van szó, persze vannak itt építőkockák, amikre szükség van, de a konklúzió számunkra az, ami éppen hiányzik ebből a dokumentumból. Köszönöm szépen. Dmoszki úr Lengyelországból a következő hozzászóló. Ugye ennek olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a minisztériumok már teljesen digitalizáltak. Öné a szó. Köszönöm szépen. A vita nagyon érdekes irányba halad, nagyon sok szempont kérdés vetődik fel, és ez is azt jelzi, hogy mennyire bonyolult ez a digitális világ. Van, aki azt mondta, hogy a digitális kirekesztés kérdésével nem foglalkoztunk eleget. Pedig fontos, hogy erről sem feledkezzünk meg. Amikor az új szolgáltatások, eredmények lenyűgöznek minket, sokszor megfeledkezünk arról, hogy nem mindenki elég motivált arra, hogy használja az új digitális szolgáltatásokat. A technológia talán itt is segíthet, ugyanis a rendszerek egyre felhasználó barátak. Most már vannak olyan programok, amelyek hangfelismerésre alapulnak de alapvetően az emberek egyre közelebb kerülnek a digitális világhoz és a elektronikus rendszerekhez. De ne feledkezzünk meg azokról sem, akik kimaradnak a digitalizációból. Talán az iskolákban tanfolyamokat kellene szervezni, meg kellene tanítani az embereknek, hogy hogyan kezeljék ezeket a digitális szolgáltatásokat vagy egy másik megoldás, hogyha még eh, nem zárjuk le a hagyományos utat, a papír alapú utat. Talán analóg eh, megoldásokat még egy ideig életben kellene hagyni. El kell dönteni, hogy mit kell központilag, és mit kell helyi szinten decentralizáltan megvalósítani. Bizonyos eh, sztenderdeket, normákat meg kell határozni. És ott kell szabványt alkotni, ahol most nem lehetséges határon átnyúlóan az információ csere. Ilyen esetben központi, nagyon formalizált megoldásokra van szükség miközben ha, ahol nincs ilyen probléma, nincs ilyen kockázat, ott nagyobb szabadságot hagynék, hogy azok, akiket ez tényleg érdekel, megválaszthassák saját maguk, hogy mi a legmegfelelőbb megoldás. Néhány hozzászólásban elhangzott adatvédelem kérdés, ez valóban rendkívül fontos. Tudom, hogy sok más parlamenti szakbizottság is foglalkozik ezzel. De amikor a digitális piacról beszélünk, akkor figyelembe kell venni az ehhez a piachoz kapcsolódó nagyon sok tényezőt. Egy másik fontos téma, amivel foglalkozni kellene, a kiberbiztonság kérdése. Véleményem szerint mai világunkban nem tudunk új rendszereket légre, létrehozni, úgyhogy nem vesszük figyelembe a kiberbiztonságot. Ez minden rendszerhez kapcsolódik, így a közszolgáltatások rendszeréhez is különösen igaz ez a nyitott rendszerekre, amelyekhez hozzáférhet bárki, sajnos így a hackerek is. Ezért hát a kérdés az, hogy talán bizonyos minimum feltételeket kell meghatározni a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban, hogy garantálni tudjuk a kiberbiztonságot, az internet biztonságát. Köszönöm. Most pedig a vitát Carlos Zorinja fogja megkoronázni, ő jelentéstevő, öné a szó. Öt perce van mondjuk? Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek a kérdések, ez az eszmecsere, ezek a felvetések számomra mind nagyon-nagyon hasznosak voltak. Ez is arra mutat, hogy együttesen dolgozunk párhuzamosan azért, hogy megtaláljuk a helyes megoldást. a az árnyékjelentéstevőknek már van egy előzetes jelentéstervezete módosítókkal, és ami az ütemtervet illeti, még van egy hónapunk, hogy új módosítókkal álljunk elő. Néhányat én is elő fogok terjeszteni. és ebben természetesen benne lesz az is, amit ebből a mai meghallgatásból szűrtem le. Az ITRE-ben is, és az IMCO-ban is megpróbáltuk összehangolni az ütemtervet, és a Libének is elő kell terjeszteni egy módosítót a kiberbiztonság és a adatvédelem témájában. Ahogy Dali asszony is mondotta, az adatvédelmi csomagot kell elfogadnunk, ezzel adnák meg az igazi választ. Az eddig felmerült módosítók, és amiket ezután majd elemzünk, azt hiszem választ nyújtanak az itt felmerült kérdésekre. Az inkluzív az inkluzív város kidolgozása, honnan lehet a lehető leginkluzívabban fellépni. Nos, ezről is szó van a módosítókban, illetve hogy a digitális szakadék ellen hogy lehet fölvenni a harcot, a területi akadályok lebontása, vagy a nyolcas módosítóban a technológiai semlegességről is szó van, ezt talán kicsit explicitébbé kéne tenni, illetve a szemantika kérdésére is utalunk. Hadd emeljek ki valamit. Abder Kassis asszony azt mondta, hogy hogy az alapok, hogy itt alapok és téglákról van szó, tehát egy alapra, egy alapozásra téglákat kezdünk el fölhúzni. Hát erről van itt, erről van itt szó, elnézést. Jobb, hogyha port, portugálul folytatom, mert különben a tolmácsok még bajba kerülnek. Nos, az itt a kérdés, hogy milyen korlátok vannak ezen tagállami megoldások és az EU-s megoldások között azt kéne, azt kéne elérni, hogy ugyanazon normák mellett működjünk egész Európában, és így megvalósulhat az interoperabilitás. Abekassis asszony azt is elmondta, hogy már létezik egy platform, és azt is meg lehet számolni, azt is nyomon lehet követni, hogy a platformon keresztül, keresztül a platform felhasználásával hány projektet indítottak el. A 17-es és a 25-ös módosító utal erre a témára. Aztán a többi jelentéstevővel, árnyék jelentéstevővel egyeztettem, és ezekből az informális kapcsolatokból arra jutottam, hogy, az, hogy a bevált gyakorlatok egyablakos megoldásának proaktívabbnak kéne lennie. Ez azt jelenti, hogy szélesebb körben el kéne terjeszteni ezt a fogalmast, e, fogalmat, erről a 12-es és a 19-es módosító szól. Egyéb módosítók arról szólnak, hogy mi lenne a legegyszerűbb módja ennek, mérhető intézkedésekről szól a 11, 21, 22, 28, 29. Ezek a módosítók az eljárás leegyszerűsítéséről szólnak, mikor, milyen feltételek mellett lehet használni ezeket az eszközöket, mit kell tenni, hogyha sürgősségi helyzet alakul ki. Nagyon fontos a tagállamok együttműködése, illetve a közigazgatások, a vállalkozások közötti együttműködés is nagyon fontos, ez a 13-as módosítóban van. És hogyha mi mostantól, és elnézést, hogyha túlléptem az öt percet, Tehát arról van szó, hogy szeretnénk a vállalatokat és a polgárokat is bevonni egyfajta körforgásba, erről a 11, a 24-es és a 29-es módosító szól. Az átláthatóság és az információ biztonsága a témája 18-as módosítónak. Hát ebből a munkából indulunk ki, azt hiszem, hogy ez nagyon jó kiindulási alap fontosnak tartom, hogy tudatában legyünk annak, hogy rendkívül fontos kérdésekről van szó, és remélem, hogy ezzel, a, ezzel az alappal jó eredményt érünk el. Elnök, köszönöm. Köszönöm, hogy spontán elkezdte az eszmecserét, ez a 17. napi rendi pontja a programunknak. Ezután Boni úr jön, utána minden ő az árnyék jelentéstevő a néppárt részétől. Boni úr következik. Köszönöm szépen! Carlos módosítói nagyon hasznosak. Ezeket mindannyiunknak támogatni kéne. Egy hónapunk van még arra, hogy plusz módosítókat fogalmazzunk meg. Négy témát hadd emeljek ki. Az első, amikor interoperabilitásról beszélünk, akkor hasznos lenne érdemes lenne szorosabbra vonni a kapcsolatot az európai erőfeszítések és tagállami prioritások között. Hasznos és fontos, fontos, hogy kötelezettségeket is megfogalmazzunk az izában is, tehát nem csak együttműködésre van szükség, hanem meg kell egyezni bizonyos prioritásokban. Tehát még egy dolog, ami szerintem fontos, hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy az interoperabilitás amiről itt a dokumentumban olvashatunk, tehát hogy ezzel az új, ezzel egy, összeegyezhetők az új technológiák és új kihívások. Képzeljük csak el azt, hogy Európában fejlődik a helyzet, ez kompatibilis lesz ez, az új, ez a rendszer az új technikai feltételekkel? Kibírja ez a rendszer? Ezek az új típusú meghal, megoldások? Most 2015 van, de 2020-ban fut ki a program. Most éljük meg a legfontosabb éveit ennek a programnak. Mindez nyilván kapcsolódik a bizottsági csomag hoz is, amit remélem elfogadnak majd az érintett felek. A csomag megvalósítása közben bizonyára találkozunk majd új kihívásokkal, új megoldásokkal. Úgy kéne tehát létrehozni ezt a projektet, hogy a jövő technológiai változására is felkészüljünk. Harmadik gondolat. veszélyek, kockázatok, hogyan lehet például az átfedés kockázatát elkerülni az interoperatási programok és tagállami programok tevékenységek között. Már gondolkodom is ilyen irányú módosítókon. Úgy vélem, hogy az érintett feleket kötelezni kell arra, hogy, hogy az IZA 2 végrehajtásának éves felülvizsgálatában részt vegyenek. Ez nem egyszerű, de meg kéne találni ennek a módját, hogy ezt végre lehessen hajtani. Még egy dolog, ez nem közvetlenül a dokumentumhoz kapcsolódik, amiről ma beszélünk. Egyfajta jogalkotási hiányról vagy hiátusról van szó. erre a megoldásra is szükség van, amit el kell fogadni a parlamentnek, hogy meg véglegesen ezt hajtani. Ugyanakkor a jogalkotásban is változásokra van szükség. Ezt a programot el kell kezdeni, mégpedig úgy, hogy a jogalap világos legyen. Nyilván lesznek itt majd új tevékenységek is. Tehát kiegészítendő, erre lenne még szükség. Köszönöm, Carlos, a munkádat, az energiádat, megköszönöm ezt, azt a szellemet, amiben ezt végzed. Azt hiszem, hogy rajtad keresztül mindenki kezdi kicsit másként fölfogni az interoperabilitást, és sikerült elérned azt, hogy már nem csak technikai vitát folytatunk, hanem igazi érdemi vitát. Köszönöm. Köszönöm. Tarer úr elment, úgyhogy maragál úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom elismételni azt, amit már elmondtam. Milyen kritériumok szerint fogunk majd dolgozni. Azt hiszem, hogy jól kell definiálnunk az Európai Bizottság szerepét, szubszidiaritás kontra központiság. Szerintem az általános normák vagy szabványok kidolgozásában lenne szerepe a bizottságnak, hogy segítsék a tagállamokat amikor saját programjaikat kidolgozzák, végrehajtják. Második dolog. Fontosnak tartom azt, hogy a piac is nyitott legyen ezekre a, ezekre a megoldásokra, Jó lenne, hogyha más másképp lenne jelen az interoperabilitás, mint eddig, de nagyon fontos, hogy mindig megfeleljünk az interoperabilitás feltételeinek. Remélem, hogy sikeres legyen, lesz ez a program, és mondtam korábban is, jó lenne, ha nem lenne szükség az ISA 3-as programra. Aztán utolsó dolog, koordináció és az Európai Bizottság kollegiális fellépése, az együttes fellépése, ez alap fontosság, alapvető fontosságú, nem csak egy nem, nem csak a illetékes főigazgatóság véleménye számít ebben az ügyben, hanem garantálni kell azt, hogy a miért a méretgazdaság is kihasználja ezeket a elérhető megoldásokat, és más, mások, más ágazatok is odafigyelnek erre. Tehát az Európai Bizottság megfelelő fellépése, hogy minden egyes terület részesévé válik ennek a folyamatnak, ez alapvető fontosságú remélem, hogy pozitív munkát fogunk majd tudni elvégezni. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A titkársággal megegyeztünk a sorrendről, és most olvasom föl Matias asszony üzenetét. Az IZA program első fázisa december 31-én lezárul, ezért van szükség új EU-s programra. Az európai közigazgatás digitalizációja a téma, interoperabilitás a legfőbb téma, tehát határon átnyúló interoperabilitás az online szolgáltatók esetében, e-kormányzás, e-egészségügy, e-ügyintézés, e beszerzés, közbeszerzés, a különböző platformokon való részvétel, illetve a közigazgatás modernizálása helyi, regionális, tagállami és EU szinten. Fontos az átláthatóság, a hatékonyság és a minőség, ez segíti a polgárokat, a társadalmat, ide tartoznak például a jobb digitális szolgáltatások, amelyek felhasználó barátok, ez főleg azoknak hasznos, akik a városoktól távol élnek. Az IKT alapú modernizációt a frakciónk tud, támogatni tudja. Uh, it is the time for Most a bizottság. Következik a bizottság képviselői. tehát asszony. A Digit, Digit igazgatója? The floor is yours. Thank you very much, and thank you, rapporteur. Thank you all members of parliament for your very valuable contribution. Köszönöm tisztelt képviselőknek a nagyon értékes hozzászólásokat. Hozzá kezdeném, hogy önök közül többen érintették azt, hogy mi ebben a bizottság szerepe. A szubszidiaritási elv tükrében egyrészt, másrészt pedig a bizottsági szolgálatok közötti együttműködési egyében. Szeretném ismételten kihangsúlyozni, hogy lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a programok közötti, a különböző kezdeményezések közötti koordinációt, egyeztetést biztosítsuk valamennyi szolgálat részéről. Ez a mi vállalásunk. És ahogyan Gorgiev asszony közelmúltban elmondta, Rómában december 3-án, a bizottság készen áll arra, hogy támogatást adjon olyan mértékben, amennyire ezt a tagállamok kérik a közigazgatás modernizációjában. Az, ami pedig konkrétan az isa illeti, ugyanaz a szándékunk, itt vagyunk, együttműködünk a tagállamokkal, nyilvánvalóan az ISA programokat szeretnénk sikerre vinni, és tiszteletbe kell tartani a többi programot is. Most Margaritának adom át a szót, hogy néhány konkrét kérdésre válaszoljon. Említette a jogalkotási hiátust, Maragall úr említette, ezt talán erre is reagálhatnának. Először is néhány még nyitott kérdésre reagálnék. Először is a bizottság a felelőse az ISAP programnak, és a bizottság alelnöke a többi illetékes biztossal együtt a felelős. Hogyan tudnának a tagállamok jobban teljesíteni. Hát itt nem avatkozik bele nyilván a bizottság a tagállamok belügyeibe, de az a tény, hogy a bizottság szolgálatai egységei között egyre erősebb a koordináció különböző európai szakpolitikák területén. A tagállamok is a saját koordinációjukat és programok végrehajtását így kell, hogy végezzék. A finanszírozás megakadására is vonatkozott egy kérdés. Ezt majd inkább írásban válaszoljuk meg részletesen. hogy milyen pontos tanulságokat tudtunk levonni a programokból, illetve most az új javaslatból. Most mindenek alapja a tagállamokból érkező inputok voltak, amikor a jelenlegi program időközi értékelése zajlott, az interoperabilitási stratégia e, értékelése zajlott, és a tagállamok e, közigazgatási szervei a jelenlegi programok megoldásait alkalmazták. Hogy milyen lyukak vannak a jogszabályokban, mi, hol hiányoznak jogszabályok. Nyilvánvaló, hogy ki kell tölteni majd a következő programidőszakban ezeket a lyukakat, de hát azért nem tenném tűzbe a kezemet azért, hogy ez tényleg meg fog történni. Mi is felvetettük már ezt a kérdést um, az ISA bizottságban, mivel kell majd behatóban foglalkoznunk. Minden bizonyal a stratégiai kereteket, az architektúrát felül fogjuk vizsgálni, de más területeken is vannak hiányosságok. Nem tudok még pontos választ adni, csak annyit tudok mondani, hogy majd az ISZA bizottsággal megvitatjuk ezeket a kérdéseket, és remélhetőleg még vissza tudunk térni erre. Most pedig a rapportőr Torinyó úr kap szót, parancsoljon. talán nem is kellene visszaélnem a lehetőséggel, hogy ismét szólhatok. Nagyon gazdag volt ez a vita. Tájékoztatást kaptunk, eszmét cseréltünk. Most itt eljött az ideje annak, hogy felgyűrt újjal nekilássunk a munkának a bizottsággal együtt. A tényekre hagyatkozzunk mindenek előtt, és így próbáljunk tovább lépni. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy segített megszervezni ezt a meghallgatást, és köszönet illeti az összes résztvevőt, akik ezen a lenyűgöző eseményen részt vettek. Köszönöm ezt a szakértőknek, a bizottság képviselőinek, a szakbizottság tagjainak, mindenkinek, aki részt vett a délutáni meghallgatáson biztos vagyok abban, hogy jó eredmények fognak születni. Köszönöm szépen! Most pedig kellemes feladatom az, hogy én is köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett a vitában, aki részt vett eh, az információ zserékben, és külön köszönetet kell mondanom minden előadónknak, mindenek előtt Szorinyó úrnak, a rapportőrnek, aki ennek a rendkívül fontos jelentésnek a készítője. Most azt kell, hogy mondjam még, hogy a módosítók benyitásának határideje február 26-a. Úgyhogy elég időnk van, szerintem arra, hogy dolgozzunk, és remélem, hogy lesz majd utóélete következménye ennek a mai eszmecserének. És végül az utolsó dolog, amit szeretnék bejelenteni, ez a következő ülésünk időpontja, február 26-a az idei évben, az 2015-ben, délután háromkor itt Brüsszelben lesz egy különleges ülés, és 23-án délután háromkor lesz a, szokásos ülésünk, február 24-én reggel 9-től ugyancsak itt Brüsszelben is találkozunk a kétnapos ülés második napján, talán ebben a teremben. Köszönöm a részvételt, és kellemes, szép estét kívánok egy jó vacsorával.